Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretettel köszöntöm azokat, akik már itt vannak, elég nagy számban. Tehát elsősorban azokat köszöntöm, akik már itt vannak. Akik később jönnek, azoknak pekjük van, mert őket már nem fogom külön köszönteni de mindig arra fog törekedni a jövőben is, hogy pontosan tudjuk elkezdeni az ülést, hogy legyen aztán elég időnk. A rendek kapcsolatban szeretném megkérdezni, épp pontosabban van egy általam javasolt módosítás, a tizedik pontot le kell vennünk, mert van a kollega azt kérte, hogy hogy majd eh, az október 5-i ülésre tegyük át ezt az ülést, hogyha egyetért, ezt a témát, hogyha egyetértenek ezzel. Tehát a tizedik napi rendi pontot most töröljük. Eh, Csicsezon kollega kíván beszólni. Elnök úr, em, sajnálom, hogy azt kell, hogy mondjam, a német tudásom nem elég jó ahhoz, hogy értsem, amit ön mond, és eh, a fordítás eh, először eh, angol volt, amit hallgattam, azután valami más eh, nyelvre váltott át. Tehát ugyanazon a csatornán össze-vissza más nyelveket hallottam, és ezért elnézést kérek, de az utolsó mondata itt nem, már végképp nem tudtam követni. Elnök, Szeretném még egyszer megkérdezni akkor, hogy működik-e a tolmácsolás, rendben van-e? Magyar kabin kérdezi, hogy magyar tolmácsolás jól hallható-e? Köszönöm szépen. Akkor megismétlem még egyszer. A tizedik napirendi pont pontot beruházási projektek az energiainfrastruktúrára. Ezt eh, el kell halasztanunk, ezt kérte eh, valami kollega, és majd 5-én, október 5-én fogjuk ezt a pontot megvitatni. Vagy 6 kérdezi az elnök úr, tehát október 6-án. Ah, Sekretariat hat diesen Termin. A titkárság még egyszer módosította az időponton, csak nekem nem szóltak, tehát október 6-a, mindenképpen jövő hét. Egyetért mindenki ezzel rendben van. Második napirendi pont az elnök közleményei. Ennek kapcsán a koordinátorok már a szeptember második ülésének a jegyzőkönyvére fogok koncentrálni a beszámolóma. Remélem mindenki megkapta és elolvasta a jegyzőkönyvet. Ebben a jegyzőkönyvben szerepelnek, szerepel a jelentések kiosztása, a tervezett utazások, illetve a kérés, a frakciókhoz intézett kérés, hogy időben jelentkezzenek. Hogyha másnak a kettes ponthoz nincs hozzátenni valója, akkor a kettest is kipipálhatjuk, és rátérhetünk a harmadik napi rendi pontra. Ez pedig az Európai Föld Megfigyelő Program, a GIMES, Úgy döntöttünk, hogy nagyon célzottan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon örülök, hogy ma részletesen meg tudjuk ezt a kérdést beszélni. Glante kollega a jelentéstevő, és gondolom, hogy először ő kíván hozzászólni, vagy adjunk először a bizottságnak szót. Igen, miután ez teljesen új előterjesztés, akkor először a bizottságot kérem, hogy röviden ismertesse velünk a tényállást, és ezt követően adom meg a szót Gant eh, rapportőrnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Ki van itt a bizottságtól? Elnézést, sajnos a nevet nem tudom minden elolvasni. Ön a szó. Paul Weissenbergnek hívnak, és a e, GMES, illetve az űrpolitikának én vagyok a felelős tisztviselője. Köszönöm elnök úr a lehetőséget, hogy röviden ismertethetem az előttünk fekvő javaslatot. Először vitatja meg a parlament a e, GIMES operatív szakaszát. Mi ez a GIMES? Dióhéjban ez egy olyan rendszer, amely információt szolgáltat és ennek az információknak az alapját olyan adatok képezik, amelyet egy megfigyelő infrastruktúra hoz létre, ez szárazföldi vagy tengeri vízitelepítési, illetve az űrben működik. Ez fő megfigyelő programról van tehát szó, az Európai Unió irányítása alatt működik, egy évtizedes kutatási tevékenység áll -e mögött az e a, a ügynökség és a tagállamok között. A GMS e egy eszköz, amivel egy szolgáltatást kívánunk nyújtani, és talán mondanék is néhány példát. A gimes például tűz esetében, vagy árvizek esetén, a földrengés során segíti a katasztrófa elhárítást, segíti a szárazföld monitorozásával a területrendezést, és az egész atmoszféra légkör figyelésével lehetővé teszi nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben is ez segíthet minket. Milyen nagy kihívás ebben a programban? Az, hogy sebességre kell váltanunk a rövid távú cselekvéstől hosszú távú keretek kialakítása felé. A kutatás és a fejlesztési szakaszból most a műveleti szakaszba kell átlépnünk, és ez a célja a rendeletnek megteremteni a hidat az előkészítő fellépések között, amelyekről már megszületett a megállapodás 2008, 2009 és 2010 vonatkozásában, illetve majd a 2014-ben az új hosszú távú költségvetési termen kezdődő szakasz között. Készült egy hatásvizsgálat, és eh, ennek az eredménye szerint a bizottság először kell, hogy biztosítsa a GMS és a program megvalósítás közötti koordinációt, ahelyett, hogy valamilyen új ügynökségnek vagy kormányközi szervezetnek adna megbízást. Másodszorban a közösségi finanszírozást kell előnybe részesíteni olyan puha eszközzel szemben, mint amilyen például a nyílt koordináció módszere. Emellett plusz forrásokat kell majd bevonni a kezdeti műveleti szakaszban 2011-ben, 2012 ben és 2013 ban A bizottság a pénzügyi borítékban 150 milliót javasol összesen. A rendelet hatája kiterjed az űr komponensre, a műholdak működtetésére, az adatokhoz való hozzáférésre és a szolgáltatásokra. A szárazföld, az óceánok, a légkör, a katasztrófa helyzetek és a klímaváltozás területein. És miután 2010-ben véget ér az előkészítő szakasz, most már most kezdjük építeni a hidat a 2011 felé. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, Weissenbergen úr. Akkor most megadom a szót Glante úrnak, a raportőrnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Weissenberg úrnak a rövid, tömör ismertetést. Azt hiszem, ez egy most első bemutató kör arról a jelentésről, amit majd megvitatunk egy kicsit tartalmilag emlékeztet minket a Galileóra, és a probléma körtekintetében is van hasonlóság, de reméljük nem követjük el ugyanazt a hibát, mint a Galileo kapcsán, a PPP a finanszírozással. Itt rögtön a közfinanszírozásból, az EU finanszírozásból indulunk ki. Megnézzük a rendelkezésre álló adatokat, hogy kik a szolgáltatók ingyen kell, hogy szolgáltatásaikat nyújtsák, és ez egy teljesen új esélyeket jelent, hiszen ezeket az ingyenes adatokkal lehet majd üzleti modelleket létrehozni. Ez nagyon érdekes modell. Ami különösen izgalmas számomra, a következő hetekben, egyrészt hogy az árnyék előadókkal és a többi illetékes vagy társ illetékes bizottság, vagy a költségvetési bizottsággal kell egyeztetéseket folytatnom. ismerjük a Galileóból a finanszírozással kapcsolatos problémákat, ott is hát elég nagy feje, sokszor kellett fejreállnunk, hogy valami mégis kijöjjön az egészből. Itt most talán a csillagokban bízhatunk. De Mindenképpen nagyon fontos, izgalmas szolgáltatásokról van szó, ezért meg kell egyezzünk majd valahogy a finanszírozásban és a bizottságtól már érkezett, érkeztek jelzések, nem tudom, hogy a tanács hol tart, és a tanács tagjai mit mondanak, nyitottak-e a finanszírozási kérdés felé, hiszen végül is majd a tanácsal kell egyeztetnünk az egyeztetés során a 2014-es végső szakaszban. Ezek tehát az előttem álló kérdések. Egyébként egy nagyon ambíciózus ütemtervünk van itt a parlamentben is. Nem tudom, hogy a kívánság szakunk teljesül nekem már az első olvasatban, ezt nem tudom megígérni, hiszen az első évben talán túl sok ügyben született ügymond, megágyazás első olvasatban, de azért most már az így egyeztetések elején nyilván, hogy a cél ez, majd meglátjuk azután, hogy mi a tanácsállás, mondja, hol vannak a kemény diók, hol lehet kompromisszumot kötni, mindenképpen konstruktív megoldási javaslatokat fogok kidolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő prezina kollega. Köszönöm a szót, elnök úr. A jelentés nagyon fontos abban a szempontból is, hogy azoknak az adatoknak a köre, amelyeket internet kapcsán nyerhetünk, nagyon sok szempontból értékelhető és értékelendő. Környezetvédelem, és nagyon sok más terület megemlíthető, ahol az itt így nyert adatokat fel lehet majd használni. Én csak még egy alkalmazási területet szeretnék megemlíteni, amely szerintem ugyancsak rendkívül fontos. Ez a tűz elleni védekezés területe, a tűzvédelem ugyanis nagyon sok problémánk van Dél-Európában erdőtüzekkel, és mindig a többi tagállam, a parlament és a szolidaritásáról tanúbizonyságot tett és támogatást adott eh, nekünk, hogyha lesznek eh, erre vonatkozó adatok, eh, akkor ezeket nagyon jól fel lehet majd használni. És különösen látványos lesz az, hogyha az ilyen adatok segítségével meg lehet majd akadályozni azt, hogy egyáltalán erdőtüzekre kerüljön sor, hogy ki törjenek ilyenek. Ezért az adatoknak ez az a felhasználás, alkalmazása, az erdőtüzek megakadályozása, vagy pedig az erdő, már kitört erdőtüzek elleni fellépés területén két olyan fontos terület, amelyben ennek a rendszernek a gyakorlati hasznosságát politikailag is egyértelművé lehet tenni. Nagyon köszönöm. Köszönöm Brezina, kollega és Charles Chichester következik. Köszönöm elnök úr. Ebben a szakaszban csak néhány általános megjegyzést szeretnék tenni Nekem is megvaltak a saját tapasztalataim. Ennek a szakbizottságnak egy delegációjával tavaly ugyanis ellátogattunk az EZA-hoz Rómában, vagy Róma mellett van az ügynökség, és ott nagyon érdekes tájékoztatást kaptunk a e, Gimesről és más földmegfigyelési programokról. És pozitívan szeretném megemlíteni, hogy tisztelt kollégám Klenter kollega nagyon negatívan nyilatkozott a Galileóról korábban többször. Nos, ezzel szemben a Gémes szerintem az egyik siker történet lesz az Európai Unióban, különösen az űrrel kapcsolatos kutatások területén. Ezért bátorítanunk kell mindezt, és demonstrálni kell azt, hogy mennyire hasznos ez a program. Nagyon érdekes dolgokat láttunk a romai látogatásunk során, és majd remélem, hogy több részletet is hallunk, ahogy a dolgok előre mennek erről a nagy munkáról. Köszönöm. Odi úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözölni szeretném az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát, amely az egyik legfontosabb problématikát állítja középpontba, ami nem más, mint a földgolyó fejlődése. Ez a rendkívül fontos téma nagyon sok intézmény számára. Előadónk elmondta nekünk, hogy az információk ingyenesek lesznek. Szeretném, hogyha a bizottság nyilatkozna ezzel kapcsolatban, mert uh, tulajdonképpen európai költségvetésről van szó, és én magam uh, nem tartom azt teljesen rendellenesnek, hogy információért fizessünk. De ugyanakkor azok a nem európaiak, akik hozzáférnek ez az információhoz, nem fognak hozzájárulni a program finanszírozásához sem. Van azonban egy veszély ennek a dolognak, nevezetesen a Galileóval való összevetés, ez 3-4 milliárd euró. Nem ugyanolyan léptéknél tartunk, hogyha nem vagyunk képesek 150 milliót találni egy olyan projekthez, ahol egyetértés van politikai síkon, egyszerűen lehetetlen, hogy olyan projektekkel nézzünk szemben, amelyek közösek. Úgy gondolom, hogy a Galileóval való összevetést illetően nagyon óvatosan kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Lamberts. Köszönöm, Lamberts kollega. Elnök úr, kedves kollégák! Nagyon sok megjegyzés hangzott el eddig, ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy mi is nagyon pozitívan ítéljük ezt meg, mert lehetőséget nyújt arra, hogy sok kérdéssel foglalkozzunk. Az éghajlat csak egy dolog, de a agrár kérdések, biztonság szintén nagyon fontos területek. Még egy megjegyzést szeretnék tenni nem szabad elhalasztani a lehetőséget, ha fogalmazhatok úgy, hogy az EU jobban el tudjuk adni, úgymond a polgároknak, hiszen az emberek mindennapi életét is befolyásolja majd ez a program. És persze pénzről is beszélünk, ahogy Ódi úr is említette, ez nem hatalmas összeg, de tulajdonképpen így az uniót az unió értékét jobban tudjuk demonstrálni az emberek számára. És Odi úr agáját én is osztom egyébként, hogy az adófizetők pénzét ne arra használjuk fel, hogy abból aztán cégek, abból cégek saját maguk számára hasznot húzzanak. Úgyhogy amíg adófizetői pénzeket költünk, addig az adófizetők kell, hogy ebből hasznot húzzanak, ezért ingyenes lesz az adatok rendelkezésre bocsátása. Hogyha ez mégis pénz ellenében vagy fizetés ellenében történik, akkor valahogy biztosítani kell, hogy az adófizetők zsebébe visszakerüljön az ő pénzük. Köszönöm szépen. Én különösen azt köszönöm, hogy elmondta, hogy ez egy olyan projekt, amelynek nagyon nagy jelentősége az európai politika számára, a politika emberek szemében történő fényesítése szempontjából. Grosztett kollega. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nem fogok sokáig beszélni, csak annyit szeretnék elmondani, amit már a kollégák is említettek, hogy tényleg olyan projektről van szó, ami rendkívül érdekes, a Föld megfigyelése, aztán nagyon fontos a biztonság, a tengerek helyzete, az éghajlatváltozás, mindezekkel mindenki egyetért. Egész egyszerűen csak egy dolgot szeretnék elmondani. Nagyon jó dolog ez, mert az Európai Unió eddig nem volt ezen a téren vezető. Úgyhogy nagyon jó, hogy megpróbál egy kicsit vezető szerepre törekedni ezen a területen is. Egyszerűen csak anélkül, hogy össze akarnám hasonlítani a Galileóval, tartok attól, hogy túlságosan lelkesedjünk, és aztán néhány év múlva arra döbbenjünk rá, hogy ugyanaz lesz a helyzet ezzel is, mint a Galileóval, és ez eléggé sajnálatos lenne. Úgyhogy arra van szükség, hogy mindenkinek meglegyen az akarata. A parlament már eddig igent mondott, a bizottság is, és hát a tagállamoknak kell majd a zsebükbe nyúlniuk. Úgyhogy nagyon szeretném tudni, hogy tényleg egyetértenek-e mindannyian, hogy tényleg mellette vannak ennek a projektnek. Ennyi az aggályom. Köszönöm. A Weber. Köszönöm, Weber úr. Köszönöm, én is rövid leszek. Tényleg én is nagyon örülök ennek a projektnek. De, ahogyan ezt a bizottság is említette, és szemben bizonyos elhangzott hozzászólásokkal én hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy szabadon és ingyenesen lehessen hozzáférni az adatokhoz. Ugyanis nagyon fontos ezen a téren, hogy ne csak a műholdak iránt érdekel, érdeklődjünk, a kemény mag iránt, hanem hogy a szolgáltatások piacát is kidolgozzuk kifejlesszük, hogy egyre több legyen az alkalmazója, a használója ennek a rendszernek, mert drámai helyzet alakulnak, ki, hogyha kialakulnak az infrastruktúrák, több száz műhold működik, de hát ugye ezt először is be kell fejeznünk, ez az első kérdésem. Pillanatnyilag öt műholdunk van megfigyelési programban. Hogyan fogunk együttműködni például az amerikaiakkal, a japánokkal, az indiánok, indiánok, az indiaiakkal, akiknek másfajta műholdjaik vannak. Nem 5, hanem 30 műhold kellene ehhez. És mielőtt még mindegyiket beüzemelnénk, hát el fog telni egy kis idő. A szinergia a mi műholdrendszereink és más rendszerek között mindenképpen megszervezendő. Genfben persze vannak, akik foglalkoznak ezzel, de hogy ez hogyan fog alakulni, ez még kérdés, és megint csak hangsúlyoznám, hogy szükség van arra, hogy létrejöjjön a piac hogy Veolia, Suez, a, és mindazok, akik használják mindezeket a rendszereket, szabadon hozzáférhessenek hozzá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kondowski úr. Köszönöm, elnök úr. Én is röviden szeretnék hozzátenni ahhoz, amit a kollégák már elmondtak ezzel a Rendkívül pozitív kérdéssel összefüggésben meg vagyok győződő ugyanis arról, hogy az Európai Unió nagyon fontos adatok birtokába jut majd, és ezek nem ilyen kereskedelmi, hasznosítási célú adatok lesznek, hanem olyan adatok, amelyek az emberek rendelkezésre állnak, az államok, az országok, városok, a települések rendelkezésére fognak állni, és ilyen módon az Európai Unió gondoskodni tud majd arról is, hogy ezek az adatok világosak, átláthatóak legyenek, és a tapasztalataim azt mondatják velem, hogy általában nagyon nehéz bármit is felépíteni, nagyon konkrétan célhoz kötött adatokkal ugyanis ebben az esetben olyan adataink lesznek, amelyek verifikáltak, amelyeket nem lehet a hitelességét nem lehet megkérdőjelezni. Ez pedig rendkívül fontos. Jelen pillanatban még nem tudjuk egész pontosan elképzelni majd, hogy mi, milyen sok területen lehet majd ezeket az adatokat felhasználni, de majd ha igazából elindult ez a rendszer, akkor nagyon hasznos lesz és akkor elkezdenek majd az információk úgymond a saját életet élni, majd akkor fogjuk látni, hogy milyen célokra lehet felhasználni őket, és milyen módon járjunk el. Én személy szerint eh, ezt az egész rendszert eh, azt egyik legnagyobb lehetőségnek tartom az Európai Unió jövőbeni munkája, erőfeszítései szempontjából. Jó, a Galileo elég szerencsétlen történetét ismerjük, és ne is feledkezzünk meg erről, de azt hiszem, ebből nagyon fontos tanulságokat vonhatunk le. És az egyik tanulság az, hogy most gondoskodjunk arról, hogy minél gyorsabban valóban hasznosítható legyen ez a rendszer, és ne veszünk el különböző bürok, a bürokrácia útvesztőiben. Nagyon fontos az, hogy a finanszírozás kérdését minél előbb tisztázni lehessen, hiszen a műholdas adatgyűjtés nagyon költséges dolog, és sok mindenre kell még megoldást találni, pénzügyi kérdésekre megoldást kell találni, de olyan intézkedésekre van szükség, amelyek ezeknek az adatoknak a lehető legszélesebb körű felhasználását teszik majd lehetővé, máskülönben meg rekedünk az administratív viták szintjén. Az Európai Unió valóban eh, biztos, eh, kell, hogy biztosítsa, hogy ezek az adatok megbízhatók és hitelesek lesznek, és azt hiszem az Európai Unió ezzel nagyon sokat tud tenni az emberekért, a polgáraiért, eh, hiszen valóban nagy olyan hasznot húznak ebből majd az emberek és az országok, amelyet az unió nélkül nem lehetett volna megvalósítani. Köszönöm, hol kollégina? Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szeretnék szólni azokról a megjegyzésekről, amelyek a fizetésről szóltak, illetve arról, hogy helyese az, hogy azt a vonalat képviseljük, hogy az európaiak, akik fizetnek ezért, ingyen kellene, hogy hozzáférhessenek, vagy legalábbis a közszféra, de másoknak fizetniük kell. Azt hiszem, hogy rendkívül nagy az értéke a Föld megfigyelési programnak, ami pedig az országokat illeti, már eddig is nagyon sok munka folyt Afrikában például az erdők megfigyelése terén az illegális kivágást illetően. Azt hiszem, hogy Kopenhágára kellene koncentrálnunk egy kicsit, és el kellene köteleznünk magunkat, ami a módosítást illeti. Mert el tudom képzelni azt, hogy például segíthetnénk olyan országokon, amelyeket sújt az éghajlatváltozás ezen információkkal, mégpedig ingyen, és időben rendelkezésükre kellene bocsátani mindezt az információt. Úgyhogy én óvakodnék attól, hogy korlátozzuk az adatok hozzáférhetőségét, hogy csak mi tudjunk hozzáférni ezekhez, mert szerintem nagyon fontosak lehetnek, amikor például a világ más részén az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról van szó. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Dati asszony. Oui. C'est bon. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök, hogy eszmecsere folyik a Föld megfigyelési programról, amelyet tavaly fogadott el a bizottság. Nagyon örülök, mert a néppártban én vagyok az árnyék jelentés készítő. Ami a kapacitásokat illeti, mindenképpen fenntarthatónak kell lennie, hogy az új kihívásokkal is szembenézhessünk, legyenek azok éghajlatváltozási, a természeti források kezelését illető, vagy pedig a az állampolgárok biztonságát érintő kérdések. Nagyon fontos az aktualitások kérdése. Ugye sajnos a sajnálatos események a múlt héten arra utaltak, hogy fel kell készülnünk a természeti katasztrófákra. Láttuk ezt a 40 év óta nem tapasztalt árvizek miatt. Több mint 400 halottja volt ennek. Úgyhogy tényleg szükség van erre, mégpedig sürgősen egy ilyen jellegű programra, hogy jobban lehessen felkészülni az ilyen kockázatokra. Nem csak jobban meg lehetne becsülni a, az állami politikát, Gondolok itt természetesen a területek kezelésére is az egyes országokban, ami sokkal hatékonyabb lehetne, de ugyanakkor a kihívások az erdőírtás vonatkozásában, amelyre Kopenhága is odafigyel, illetve az urbanizációs kérdések problematikája is. Ugyanakkor csatlakoznék Weber úr korábbi megjegyzéséhez, mert a magánszféra egyrészt hozzáférhetne ezekhez az adatokhoz, amely termelékenység javulást eredményezne, és a kőolajtermelők is jobban hozzáférhetnének például az új technológiákhoz, amelyek a fenntartható fejlődéshez kapcsolódnak. Ezek mind nagy kihívások ehhez is ugye az kell, hogy hozzá lehessen férni az adatokhoz. De van egy talán kicsit szakmai jellegű kérdés, ami a finanszírozás különböző forrásaira utal. Ez feltételezi, hogy ez arányosan oszlik meg a hetedik keretprogramból, ami néha nehezen elérhető, Jó lenne, hogyha pontosíthatnánk, hogy milyen forrásból kívánják ezt finanszírozni, és hogyan. A második kérdés a program indítása, kezelése vonatkozásában fogalmazódott meg bennem, mert volt egy ilyen partner kapcsolat elképzelés. Egyelőre mi a helyzet ezzel? mi a helyzet a tagállamokkal, amelyek infrastruktúrával járulnak hozzá a programhoz, de szerintem elengedhetetlenül szükséges lenne az, hogy stabil partnerek is részt vegyenek ebben a munkában, hogy sikeres lehessen ez a projekt. De ez igaz a finanszírozásra is. Minél világosabban látjuk azt, hogy hogyan, milyen kritériumok alapján történik a finanszírozás, ugyanez igaz a kormányzására, az, a irányítására is ennek a programnak. Ahhoz, hogy ez jól működjön, hatékony együttműködése van szükség a bizottság és a tagállamok között, úgyhogy a tanács nagyon fontos tényező itt. Nyilván a státuszról is szólni kell. A rendelet ja, tervezet egyáltalán nem utal a partneri kapcsolatokra. Jó lenne, ha ez is rendre kerülne, a bizottság hogyan kívánja mindezt végrehajtani? Ez volna az utolsó kérdésem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, hogy nincsen további jelentkező. Akkor Weissenberg úrnak a bizottság részétől szeretném átadni a szót. Számos kérdést hallottunk. Remélem, hogy sok kérdést meg tud válaszolni. De természetesen, hogyha most nem tud választ adni, akkor néhány részlet kérdésre, majd később adhat választ. Öni a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt nézzük meg, hogy mi a helyzet a tanácsban. Hat űrutazási tanács volt eddig, és mind egyikük a Galileót és a GMS-t prioritásnak nevezte. Ami a GMS-re vonatkozik, azt mondták az űrkutatásért felelős miniszterek, hogy most befektettünk a kutatásba és a fejlesztésbe, most pedig eh, arról van szó, hogy eh, a üzemszerű működés fázisa következzen. A konkrét javaslatot eh, néhány nappal korábban mutatták be a tanácsba, abban a formában, ahogy én önök elé terjesztettem. Tehát a tanácsban elkezdték a tárgyalásokat, azonban a politikai támogatás megvan, és megvan a versenyképességi tanács támogatása is. Az adatokhoz való hozzáférést is jóvá hagyta a tanács. Tehát a mi hatásvizsgálataink azt mutatják, hogy az úgynevezett downstream szolgáltatások, tehát a adat áramoltatás sokkal jobban működik, amennyiben szabadon rendelkezhet mindenki az adatokkal. Igen, ami a tűzre vonatkozik, ez a katasztrófa védelmi szolgáltatásokhoz tartozik. A tűz katasztrófák esetét is ebbe vittük be. A civil védelem, tehát a polgári védelem nagyon lényeges ebben a tekintetben, és itt elsősorban a tűz és árvíz esetekre koncentrálunk a polgári védelem esetén. Az adatokhoz való hozzáférés esetében felmerül az, hogy a nem európai hozzáférés az hogyan is nézzen ki a GMS egy európai kezdeményezés, egy európai földmegfigyelési rendszer, és ez természetesen nem izolált, nem elszigetelt rendszer. Minden kontinensnek megvan saját igénye, és létezik egy GOS nevű rendszer. Ez a globális föld megfigyelési rendszerek rendszere. Ez a rendszer minden kontinensre vonatkozik, minden kontinens, az amerikaiak, az európaiak, a kínaiak, a japánok is együttműködnek. Ez egy globális, ez egy nemzetközi rendszer, és ebből a hálózatból származó adatok mindenki számára hozzáférhetőek. Amennyiben mi is másoknak megengedjük, hogy az adatainkhoz hozzáférnek, akkor mi is hozzáférhetünk a nemzetközi partnerek adataihoz. A késlekedésre vonatkozó kérdés, Grosztet asszony tette fel. Igen, elgondolkoztunk ezen, hogy ezt a javaslatot most terjesszük-e elő, vagy inkább várjunk eh, a következő pénzügyi tervre. Úgy döntöttünk, hogy nem várunk, mert eh, már most is eh, vannak olyan részletek, amelyek már a kutatási keretet túlhaladták. 2011-2012-2013 lesz a kritikus fázis. Meg lesz az a lehetőségünk, hogy finanszírozzuk a GMS üzemszerű működését. Ezt egy áthidaló finanszírozással oldjuk meg, és 2014-től tényleg üzemszerűen működhet majd a rendszer. Az Európai Unió hozzáadott értéke Ismét visszatérnék a hatásvizsgálatra, amely részletesen foglalkozott ezzel a témával. A hatásvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy amennyiben az Európai Unió adatokat vásárol a GMS részére, akkor ez csökkenti az adatok árát, és ez pedig egy jó elképzelés. Tehát jobb európai szinten megoldani ezt, mint 27-szer tagállami szinten. Igen, ami Afrikát illeti, igen, két éve létezik egy kezdeményezés, és pedig az Európai és az Amerikai, az elnézés az Afrikai Unió részéről, hogy a GMS olyan projekt legyen, amely Afrika fejlődését is szolgálja. Természetesen az adatok ingyenesek, az afrikaiak számára. Ez egy egyértelmű jelzés, hogy a GMS egy olyan eszköz, amely fejlesztési segítséget is jelent, és hozzájárul a klímavédelemhez is. Gondoljunk Kopenhágára, és felvethetjük a kérdést, hogy nem köthetjük össze ezt a két dolgot, tehát a klímaváltozást és a GMS-t. Elképzelhető, hogy máshogy tudnánk foglalkozni a klímaváltozással is. Végezetül pedig felmerül még egy kérdés, és pedig a finanszírozás forrásainak a különbözősége. Eddig a GMS-t a hetedik keretprogramból finanszíroztuk, a kutatási fejlesztési keretprogramból. Kizárólag ebből. Néhány elem, mint például a 2012 2022 ben a műholdak működése már nem kötődik a kutatáshoz és a fejlesztéshez. Éppen ezért el kell hagynunk ezt a keretprogramot, és új jogalapot kell keresnünk. Szeretnénk egy olyan programot létrehozni, amely lehetővé teszi majd ezt az átállást. Ami erre a javaslatra vonatkozik, a 150 millióra, ez Igazából az egy a fejezetből körül át, kerül át kb. 100 millió, és a fennmaradó 50 millió ismét egy eh, átütemezésből származik, és pedig az űrkutatás fejlesztés keretprogramból. Az, hogy eh, hogyan építjük ki a tagállamokhoz a kapcsolatokat. Ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy a Galileóval ellentétben a GMS partnerség, pénzügyi partnerséget is jelent a tagállamokkal. Természetesen ennek vissza is kell tükröződnie a különféle grémiumokban, amelyeket majd javasolni fogunk a tanácsnak és a parlamentnek. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm. Nagyon alapos válaszokat adott. Nagyon fontos az, hogy az összes részletet is megismerhetük. Most pedig Glant úrnak adnám át ismét a szót. Igen, köszönöm szépen. Egészen röviden. Üdvözlöm a projektet, de én általában mindig a lényegre koncentrálok, hiszen drága az időnk. És rövid is voltam a jelentésemben természetesen értettem, amit hallottunk, és most a árnyék előadókhoz is fordulok, hogy nyilvánvaló az, hogy ha kutatási projektből finanszírozunk a dolgot, akkor az csak addig tart, amíg ki nem fejlesztettük. Tehát amikor már elkészült egy dolog, máshonnan kell finanszírozni, más pénzügyi alapot, más jogcímet kell szerezni. Úgy gondolom, hogy nem túlságosan nagyra vágyó dolog azt mondani, hogy decemberig egy jelentés tervezetet készítünk, utána pedig megvitathatjuk. Én kész lennék erre, amennyiben a kolléganők és a kollégák is támogatnak. Utána meglátjuk, hogy az egyes pozíciók, pontok mennyire vannak egymástól. Köszönöm. Köszönöm, Glante úr. Még nincsen ütemtervünk, nincsen időponti javaslatunk, de nyilván a kollégák is hálásak lennének, hogyha gyorsan folytatna projektet, hiszen még van időnk, még nincsen olyan sok projekt, amelyről tárgyalunk, tehát hogyha jelzi, hogy körülbelül mikor gondolta, akkor megpróbálunk gyorsan lépni mi is hiszen úgy tűnik, hogy alapvető jellegű vita nem lesz, néhány részletről lesz majd vita. Glanta úr, én javasolnám, illetve azt ajánlanám, hogy október 12-15-e között megvitathatnánk a tartalmat, a dolog tartalmi részét az érintett kollégákkal. Ez lenne az én javaslatom, és akkor december elején meg is lenne a tervezet. Nagyszerű, köszönöm szépen! Most ezt a napirendi pontot kipipálhatjuk, hogyha más nem akar szólni. Úgy látom, hogy nem. Akkor áttérünk a négyes napirendi pontra, ez pedig az Európai Műholdas Rádionavigációs Programokat üzemeltető struktúrák. A javaslatot előterjesztették, ugyanúgy fogunk ezzel is bánni, mint az előbb a bizottság képviselője bemutatja az anyagot Paul Ferhoff, most pedig szeretném átadni neki a szót, és megkérem, hogy vezesse fel a témát. Um, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Barholov vagyok, és én felelek az Európai Uniós rádió, műhodas rádionavigációs programokért. Nagyon örülök, hogy az itt új összetételében üdvözölhetem. Mielőtt még néhány szót szólnék a javaslatunkról, erről a rendeletjavaslatról, úgy gondoltam talán érdemes lenne néhány szót szólni arról, hogy pillanatnyilag hogy áll a Galileo. Feltételezem, hogy ez a bizottságot rendkívüli módon érdekli. Úgyhogy mielőtt még kérdeznének erről a témáról, már is rátérnék. Azzal kezdeném, hogy október 1-én, vagyis a hét második felében szerződést kívánunk véglegesíteni 2013 végéig, tehát október 1-től az EGNOS így már is működni fog. Ezt hivatalosan be is fogjuk jelenteni lesz egy sajtókampány az esemény időpontjában, és azt hiszem érdemes ezt megjegyezni, mert ez azt jelenti, hogy végre felnőttünk, és tudjuk azt, hogy hogyan kell műholdas rádionavigációs programokat üzemeltetni. A Galileával kapcsolatban két műhold kering, és ezt értékeljük. Pillanatnyilag vannak olyan pontok az egész világon, amelyeket felszereltünk, műholdakat hoztunk létre, és a cél az, hogy a két első műholdat 2010 novemberében lőjük fel, a másik, a következő kettőt pedig 2011-ben. a teljes operációs készség vonatkozásában az Európai Ügynökség támogat minket, hat fontos csomag kerül majd az iparágba, ezek a különböző rendszerek támogatását biztosítják, két szerződés, a földi infrastruktúrára vonatkozik, műholdak, kilövő állomások és operációs rendszerekre is vonatkoznak ezek. Pillanatnyilag Három ilyen csomaggal három szerződés kapcsolódik, a rendszertámogatás, a műholdak és valószínűleg a kilövések területén. a legjobb ajánlatokat várjuk az elfetkezendő hetek során, úgyhogy már eléggé előre haladott állapotban vagyunk, bár eléggé komplexek a tárgyalások az iparággal ebben a témában. Ugyanakkor olyan javaslatokkal is foglalkozunk, amelyek majd az önök, illetve a tanács elé kerülnek a jövő év elején, azzal kapcsolatban, hogy 2013 után mi legyen ezekkel a programokkal, mert önök is tudják, a jelenlegi költségvetés csak addig terjed ki. Úgyhogy mind a finanszírozást meg kell szerveznünk hosszú távon, mind pedig a programok irányítását javaslataink alapján. nem csak az elkövetkezendő pénzügyi időszakot tekintjük majd alapul a javaslatban, hanem az azutáni időszakokat is, illetve azt, hogy hogyan lehet majd ezeket a rendszereket működtetni az elkövetkezendő évtizedek során. Hadd térjek most rá az önök előtt található javaslatra. Bizonyára emlékeznek arra, hogy ügynökségünket 2004. júliusában hozta létre a tanács, akkoriban, amikor a Galileo még csak gyermekcipőben járt. A PPP szerződések is akkor alakultak ki, amelyeknek az volt a célja, hogy beindítsák a rendszereket. Az ügynökség pedig azt a feladatot kapta, hogy a teljes koncesziót felügyelje, illetve hajtsa végre a programokat. Tekintettel arra, hogy 2006 végén a bizottság arra következtetésre jutott, hogy a PPP nem működött, és 2007-ben javaslatokat tett a programok teljes átirányítására. Nyilván az ügynökség szerepe meg kellett, hogy változzon, az új ö, realitások tükrében. 2008-ban a tanács és a parlament egyetértett a 683-as rendeletben, amely alapvetően rendezi azokat a mechanizmusokat, amelyekre szükség van a programok működéséhez, mégpedig az új, megújult módon. Ami még maradt, az nem más, mint az ügynökség további feladataihoz való alkalmazkodás, amely az 1321-es rendeletet tartalmazta, annak érdekében, hogy a megfelelő új realitásokat tükrözze ez a rendelet. Úgyhogy önök előtt olyan javaslat fekszik, amely pontosan ezt a célt szolgálja a 1321-es rendelet a 683-as rendelettel való egyeztetése. Továbbra is az a cél, hogy megmaradjon a közösségi ügynökség, megváltoztatja és megnöveli a bizottság hatáskörét az ügynökségen belül, azzal a célral, hogy az ügynökség megfelelően végzi feladatát, tiszteletben tartva a bizottság szerepét, amely nem más, mint programmenedzser. Ezen kívül az ügynökségnek biztonsági akkreditációt is kell biztosítania. A javaslat legfőbb jellemzői az ügynökség feladatainak korlátozása a 683-as rendeletnek megfelelően, és a bizottság nagyobb hatáskörének kialakítása, amely már is bekövetkezett. Más nevet is javasoltunk az ügynökség számára, mert úgy éreztük, hogy az új szerephez új név kell. A program másfajta irányításra, ahogy említettem, most már a bizottság kezében van az irányítás, és a bizottságnak kell útmutatásokat megfogalmazni az ügynökség számára. Úgy érezzük, hogy végül is a döntő szavazat az ügynökség kezében van, mert a programokat az ügynökség munkája alapján kell végrehajtani, de időben legalább 50% szavazatra van szükség, és a végrehajtó ügynökség vezetőjének pedig a bizottsági útmutatóknak megfelelően kell eljárnia, úgyhogy nem teljesen független. Azt is javasoltuk, hogy megfigyelőként a parlament képviselői is vegyen részt a ö, vezetői üléseken, és az ügynökség munkájában egyre nagyobb szerepet vállalhasson. Ami a biztonsági akkreditációhoz való kapcsolatot illeti, ez egy rendkívül összetett terület. Mindenképpen egy ilyen projekt vonatkozásában, mint a Galileo, a biztonsági akkreditáció olyan kérdés, amelyet főleg a nemzeti tapasztalatok tükröznek, de nálunk is vannak már bizonyos tapasztalatok ezen a területen. Csak néhány olyan szakember van a közösségben, akik ismerik és megértik ennek a feladatnak a súlyát, és ezt végre is tudják hajtani. Ahogy önök is tudják, az akkreditáció rendkívül komplex feladat, mert a biztonságot kell, hogy megcélozza. Az akkreditáció keresztül lehet megvizsgálni az egyes nemzetek biztonsági kérdéseit is. Nyilván a programok és más kérdések hatásának súlyával kell összevetni a biztonsági kérdéseket, tehát rendkívül összetett feladatról van itt szó. Négy alapelv alapján készült a javaslatunk. Először is, hogy kollektív feladatvállalást legyen, minden egyes biztonsági szakember bevonásával. Azért van ez így, mert az egyetlen tagállami döntés egy bizonyos akkreditáció esetén, egy Galileo vagy pedig egy adott gyártó egység esetében hatása lehet egy másik tagállam biztonságára is. Tehát a kollektív biztonság rendkívül fontos. A második elv az, hogy állandó monitorozó program létezik, amely a megfelelő kezelését, irányítását, akkreditációját biztosítja az egész projektnek. A harmadik elv az akkreditációs tevékenység, amely a szakemberek kezébe kerül illetve az, hogy az akkreditációs döntés a bizottságtól függetlenül szülessen, illetve a programok, illetve rendszerek működtetőitől függetlenül szülessen. Az akkreditációhoz tehát azt javasoltuk, hogy legyen még egy harmadik pillér az ügynökségen belül, tehát a végrehajtás és az igazgató tanácson kívül legyen egy akkreditációs bizottság is, amely az akkreditációval kapcsolatos döntéseket hozza az akkreditációs szakemberek tanácsai alapján. Összefoglalva, a javaslat rendkívül fontos a parlament számára, mert először is a műholdas navigációs programok vonatkozásában létrehozza a koherenciát, a biztonságot, a különböző rendelkező intézkedések közé, között a 156-os cikket választottuk jogi alapnak, ezért a parlament hatásköre is nagyobb, ezért az adminisztrációs végrehajtó tanácsban a parlament megfigyelői státuszt kapott. A bizottság szavazati jogat kap, integrációs feladatok ellátása, teljes koherencia a bizottsági hatáskörökkel a további fontos területek, illetve a költségvetési területek. Csak ott növeltük a költségvetési tételeket az ügynökség számára, ahol nagyobb feladat vár az ügynökségre, mint például a biztonsági és monitorozási területek. Elnök úr, nagyon örülnénk, ha egy mód van rá, hogy a parlament és a tanács első olvasatban jusson nőlőre, mint a Galileo esetében, mert egy ilyen operatív program esetén az eszközöknek rendkívül koherens eszközökre van szüksége már az első stádiumban. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha az előadó is ragaszkodna ehhez, ragaszkodhatna ehhez. Köszönöm. Nagyon köszönöm az ismertetőt. Ezek után szeretném Tozsnovszki rapportőr kollégának megadni a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy új képviselőként az Európai Parlamentben már rögtön a ciklus elején jelentés tevő lehetek egy olyan téma kapcsán, ami nagyon közel áll a szakmámhoz, hiszen informatikus matematikus vagyok, és ezért különösen is nagy érdeklődéssel kísérem ezt a témát. A Galileóval kapcsolatban már elég régóta viták eh, zajlanak. Szerintem ez az Európai Unió egyik legfontosabb projektje. És meg vagyok győződve arról, hogy eh, mindent meg kell tennünk e projekt előrevitele támogatása érdekében. Nagyon örülök annak, eh, hogy a bizottság olyan irányba indult el, aminek az a lényege, hogy a nagyon nehézkés ügy kapcsán a döntéshozatalt megpróbáljuk leegyszerűsíteni. Nem csak technikai szempontból bonyolult ugyanis a Galileo projekt, hanem jogi szempontból, biztonsági, jogi, adminisztratív szempontból is. Ezért a döntéshozatali eljárás leegyszerűsítését csak üdvözölhetjük. A Galileóval kapcsolatos viták és a döntéshozatal tudom, hogy nagyon nehéz volt az a döntés, hogy ne PPP konstrukcióban valósuljon meg a Galileo, nem volt egy könnyű döntés a parlament számára sem. Ugyanakkor az a véleményem, hogy valóban nagyon fontos az, hogy támogassuk a Galileót, hogy ez a projekt valóban most már nagyobb sebességre kapcsolva mehessen tovább az útján. A jogalkotási javaslat nagyon technikai jellegű, a bizottság hatáskörét kell ebben tisztázni. Gondolom nem lesz egyszerű az ezzel kapcsolatos vita, de véleményem szerint jó irányba mutat ez a javaslat. Még akkor is, hogyha a jövőben esetleg szükség lesz arra, hogy egyértelműbben szabályozunk néhány kérdést, az üzemgazdasági, tulajdonjogi és egyéb kérdéseket, amin, illetve azt, hogy a Galileo további évek során majd hogyan működjön. Észszerű, jó ez a javaslat. Szerintem elég jól tisztázza a hatásköröket, és véleményem szerint jobb ellenőrzést is lehetővé tesz az Európai Parlament számára, a tekintetben, hogy jobban ellenőrizni tudja a pénzek útját. Az ITRE szakbizottságban is nyilván még több esetben fogunk beszélni a Galileóról, és minden tőlem teletőt megteszek majd annak érdekében, hogy itt a szakbizottságban a vita mindig lépést tartson az eseményekkel. És természetesen együtt fogok működni az árnyék jelentéstevőkkel. Összefoglalva tehát szerintem jó ez az előterjesztés, és egy-két helyen nyilvánvalóan azért vannak még kérdőjeleink, nekem is vannak ilyen kérdőjeleim, és az is elképzelhető, hogy a szakbizottság tagjainak a véleményét ezeket hát, minden szempontból meg kell hallgatni, hiszen nagyon nagy a felelősség a szakbizottsági tagoknak, és figyelni fogjuk, hogy majd a bizottság hogyan jár -e el a továbbiakban, amikor előre viszi a projektet. Említettem, hogy az ITRE-ben és hát a parlamentben is új képviselő vagyok, és nagyon örülök, mondom még egyszer, hogy ezt a jelentést elkészíthetem és szeretném a frakciómat is minden lehető módon segíteni abban, hogy ez a projekt jól menjen előre, technikai kérdések kapcsán, mint amilyen a finanszírás, a biztonsági akreditálás kérdése, még a részleteket tisztáznunk kell, és azt szeretnénk, hogy a Galileo valóban betölthesse a szerepét, és az EU számára valóban egy reprezentatív, az EU-t méltón képviselő projekté válhasson. Remélem, hogy sikerülni fog majd a ez technikai szempontból is, szakmai szempontból is nagyon nehéz kérdéskört a kellő alapossággal megvitatni, és én biztos sokat fogok tanulni ebből. Nagyon köszönöm az első állásfoglalást. Tikau kollégina kért szót. Önné a szó, kollégina. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az elmondottakat, a beszámolóját. Szeretnék feltenni egy kérdést az itt jelenlévő az ügynökség, eh, a bizottság képviselőjének. Az az anyag, amit a bizottság benyújtott, egyértelműen eh, külön választja a biztonsági akkreditáció kérdését, eh, azaz egy biztonsági akkreditációs tanács létrehozását, illetve a másik oldalon azokat a, azon tevékenységek között, amelyek a 631-es irányelv alapján, a bizottság, 683 per 2008-as rendelet alapján a bizottsági kompetenciák. Tehát ezek azok a tevékenységek, amelyek a bizottságnál maradnak. Az akkreditációs tanácsban delegálhat, kidelegálhat tagokat ezen alapvetően a kérdésen. Köszönöm. Miután nem látom, hogy bárki szót kérne, akkor a bizottságra nézek. Kérem a bizottság képviselő, hogy válaszoljon erre az egy kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Igen, ez a Biztonsági Akkreditációs Bizottság, amelyet szeretnénk, szeretnénk létrehozni, ez a tagállamok képviselőiből áll alapvetően, magas szintű biztonsági szakértők ülnek majd ebben a tagállamok képviseletében, és a bizottság a javaslatunk értelmében egy szabadati joggal nem rendelkező tagja lesz ennek a bizottságnak. A biztonsági akkreditációval kapcsolatos döntések nagyon fontosak a Galileo kapcsán. Hát mondjuk egy példát, például az indítást is engedélyezni kell, a működtetést is engedélyezni kell ennek a testületnek, és a szükséges intézkedések után a verifikálást el kell végezni a biztonsági követelményekkel összhangban, azután a berendezések legyártása, a az indító állomások biztonsági intézkedéseinek a meghozatala, illetve ennek az ellenőrzése, és az egész engedélyezési eljárás ide tartozik. Természetesen a bizottság el kell, hogy lássa ezt a ezt a testületet, a az akreditációs Bizottságot a szükséges információval. És szeretném itt és eljött elmondani, hogy elképzelhetőek például olyan esetek, hogy akkreditációval kapcsolatos döntés nagy késedelmet okozhat, vagy nagyon magas költségeket jelentene a programban. Ilyeneket, ilyen kérdéseket majd meg kell vitatni a tanácsban is. El kell majd dönteni, hogy ilyen esetekben hogyan járjunk el, és gondolom, hogy hasonló vitákat még a jövőben is le fogunk folytatni. Az összes érintett szereplő együttműködése nagyon fontos az egész program kapcsán, nagyon szoros együttműködésre lesz szükség, nagyon pontosan kell e, megosztani a feladatokat, mindenki pontosan kell, hogy értse a szerepét, és nagyon szoros e, meretrendben dolgozunk majd. Nagyon köszönöm. Hol kollégina. Köszönöm szépen. Csak csatlakoznék a bizottság utolsó megjegyzéséhez, hogy minden résztvevő rendkívül fontos, hogy együttműködjön, mert nagyon szoros a határidő. Szeretném, ha a bizottság elmondaná, hogy úgy tűnik, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem egészen úgy látják ezt a projektet, mint ahogy a bizottság és talán a parlament sem. Én úgy értettem, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem nagyon örülnek annak, hogy a parlamentnek az ügynökségben megfigyelő státusza lesz. Ezen kívül úgy tűnik, hogy némi ellenállás is van azzal kapcsolatban, hogy a bizottság szerepe akkora, amekkora. Tehát a bizottságnak 50% a szavazata Úgyhogy nem tudom, hogy a bizottság esetleg vár-e nehézségeket emiatt. Talán vannak olyan tagállamok, amelyek még mindig ilyen kormányközi projektnek tekintik ezt, mint az európai ö, ügynökség, ö, az űr ö, ügynökség. Nem tudom, a bizottság el tudná mondani, hogy szerinte hogyan lehetne elérni azt, hogy ez, a, ez az eltérő vélemény gátoljon minket. Köszönöm. Udi. Köszönöm, Odi úr. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék hol őhöz. Nagyon fontos, hogy világos legyen a Galileo, mert több mint három milliárdot fizettünk már be, nem tudjuk kié a Galileo, van egy magáncég, aztán van egy hatóság, most egy ügynökséget javasolnak nekünk. Én a 2007-es konszolidált számlákkal foglalkoztam, remélem a 2008-asban benne lesz majd a Galileo is. Úgyhogy szerintem sürgősen tisztázni kellene, hogy mi lesz a Galileóval. Ami pedig az adminisztrációs tanácsot illeti, és a dokumentumokat nyilván kormányközi struktúrával állunk szemben, és abban az esetben, ha a bizottság akár csak korábban is továbbra is úgy jár el, ahogy eljárt, a bizottságnak a fele a szavazata, a tagállamoknak a másik fele, mi meg megfigyelők vagyunk, tehát mi képviselők, megfigyelők vagyunk ott, de nekünk kellene garantálnunk az egész projektet, viszont szerepünk nincs ebben a tanácsban. Hozzátenném még azt is, hogy nagyok a kérdőjelek minden egyes ügynökség vonatkozásában. Az Európai Unió már rengeteg ilyen ügynökséget hozott létre. Ez viszont rendkívül fontos. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottságnak a parlamentet meg kell nyugtatnia azzal kapcsolatban, hogy igenis lesz politikai jogunk ezzel az ügynökséggel kapcsolatban. Hozzátenném még azt is, hogy a KOBU, a KOKOBU, ami rendkívül fontos ügynökség, mert ugye van egy bekezdés, ami az ügynökség vonatkozásában a költségvetési ellenőrzésre utal, Úgyhogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, mégpedig minél előbb. Köszönöm. Danke sehr. Nagyon köszönöm. Hernán kolléga. Köszönöm, elnök úr a legkevesebb, amit el lehet mondani két korábban szóló kollégámmal kapcsolatban, hogy igenis szükség van a tisztázásra. Ez a program nagyon sokat késett, és szerintünk elengedhetetlenül szükséges Európa mindenféle függetlensége szempontjából legyen az gazdasági, vagy tudományos, vagy akármilyen az Egyesült Államokkal szemben. El kell mondanunk, hogy Galileo igenis politikai aspektusokkal is rendelkezik, és ideológiai gazdasági okok miatt nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük ezt a programot. De ugyanakkor azt látjuk, hogy mint minden egyes hasonló program vonatkozásában, ahol időre van szükség, a magánszféra nem tudta megfelelően kezelni a Galileót. Hogy aztán mentse a menthetőt, a bizottság úgy döntött, hogy talál valamilyen más megoldást más téren, jó lenne, hogyha nem feltétlenül pro-amerikai lobbizás folyna. Mi, mint képviselők, el szeretnénk kerülni a profit privatizációját a Galileo vonatkozásában. Ezen kívül hangsúlyoznánk azt is, hogy amikor a szerződéseket kiosztják, a közösségi preferencia legyen fontosabb, a műholdakat az Ariandról kell ö, kilőni, és az európai ö, cégeknek kell elsősorban azokat a beruházásokat megkapniuk, amelyek a Galileóra vonatkoznak. Így nagyon jó minőségű munkahelyeket lehetne teremteni az Európai Unión belül, és a Galileo nagyon jó emancipációs ö, lehetőség lenne, mind a NATO, mind pedig az Egyesült Államok vonatkozásában. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Szóza úr, következő hozzászólunk. Nagyon köszönöm, elnök úr. Csak röviden annyit szeretnék elmondani, hogy meghallgattam nagy figyelemmel az elhangzott beszámolókat, és örömmel tettem ezt, tetszett az, amit hallottam, ugyanis egy nagyon fontos projektről beszélünk. Ugyanakkor hagyj említsek meg egy aggodalmat is, ugyanis rendkívül bürokratikus és nagyon komplikált ez az egész ügy és minden erőfeszítést, ami történik annak érdekében, hogy eh, ennek a projektnek az igazgatása, az irányítása kevésbé legyen kompri, komp, eh, komplikált és eh, bonyolult, ez üdvözlendő lenne. Ugyanis mit hallunk az emberek, hogyan gondolkoznak erről a projektről? Sokszor halljuk azt, hogy annyira bonyolultak és bürokratikusak a struktúrák, hogy az már szinte követhetetlen. Az én véleményem az, hogy támogatom ezt a projektet, de csak azzal a feltétellel, hogy leegyszerűsödik a szervezet és a szervezés. És ami a parlament jelenlétét illeti, azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek sokkal fontosabb szerepet kellene biztosítani, mint ami most szerepel az előirányzatokban. Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e kiegészítésként még valamit hozzátenni az előzőekhez? Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tisztelt képviselőknek a megjegyzéseket. Igen, hagyj mondjak erre néhány gondolatot. Igaz, hogy a tanácsban folyó viták során a tagállamok nem támogatják jelenleg azt, hogy a parlament az ügynökség vezető testületében jelen legyen. Gondolom, hogy a parlament és a tanács beszéljen majd erről. Én erről nyilván nem nyilváníthatok véleményt. Jelenleg a tanácssal zajlanak megbeszélések arról, hogy a GSA GSA-ban a bizottságnak legyen-e szavazati joga. Mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk a programokért felelősek, ezért feltétlenül szükség van arra, hogy döntő befolyásunk lehessen a GSA bordjában, Eh, hogy biztosíthassuk azt, hogy az ügynökség, a GSA úgy végezze a munkáját, hogy az eh, teljesen összhangban legyen a programokkal, tartalmilag is, és a ütemezés tekintetében is. Hogyha nem eh, tudunk ilyen befolyást gyakorolni a GSA-ra, akkor nagyon nehéz lesz számunkra az, hogy időben és a költségvetésen belül megvalósuljanak a programok. És nyilvánvaló, hogy ilyen esetben nem tudunk felelősséget vállalni az ebből fakadó következményekért. Általában azt hiszem, hogy ezt most már a tagállamok elismerik. A tagállamok véleményünk szerint szeretnék, hogyha mi is befolyásolhatnánk a programokat, de nem szükségszerűen gondolják, hogy a bizottságnak kellene a fel, egész felelősséget vállalni, de, de, illetve miután mi gondoljuk, hogy a bizottság a felelős, az ehhez az ellenőrzéshez szükséges eszközöket is meg kell kapnunk. Biztos vagyok abban, hogy lesznek még önökkel is viták, és meghallgatjuk majd azt, hogy az örök ezt hogyan látják. Ami az irányítási struktúrát illeti, talán azt kell, hogy mondjam, nem értek teljesen egyet azokkal a megjegyzésekkel, hogy a struktúra túl bonyolult, túl komplex. Talán a múltban ez így volt, de a mostani struktúra viszonylag egyszerű. Ez a szokásos intézményi struktúra az ilyen típusú nagy programok számára. Az a tanács, a parlament és a bizottság vesznek részt, a műveleti végrehajtásért pedig teljesen a bizottság viseli a felelősséget, egy terület kivételével, ami az akkreditáció az akkreditáció mindig a program megvalósításától függetlenül történik, hogyha majd otthon tájékozódnak a kormányoknál, akkor ezt látni fogják, nincs problémánk ezzel sem, és azzal sincs semmilyen gondunk, hogy a tagállamok végzik ezt, hiszen ez a tagállamok biztonsági szolgáltatása lesz. Mi csak segítünk a programnak bizonyos pontja, és tagállamok segítik azokat a program részeket akreditáltatni, amelyek az ő területeken valósulnak meg. Ez a megfelelő konstrukció. Szükség van a független akkreditációra, és ehhez szükség van a GSA-ra. Azután, eh, ahogy mondtam, a GSA, GSA fölött lesz még egy biztonsági központ, egy nagyon fontos eh, munkája lesz, eh, közvetlenül kapcsolatot tart a tagállamokkal, hogyha bármilyen veszély fenyegetné a rendszert, nemzetközi biztonsági kérdésekért lesz majd felelős ez a szervezet együtt a tagállamokkal, és erre nagyon nagy szükség van. A közösség szempontjából biztosítani kell azt is, hogy a GSA elég emberi és pénzügyi erőforrással rendelkezzen. Nem lehet elképzelni, hogy egy ilyen hatalmas infrastruktúra úgy működjön, hogy a rendszer biztonságát nem tudjuk megfelelően ellenőrizni. Elhangzott egy kérdés. Azt hiszem, Gaudi úr említette, vagy kérdezte, hogy a Galileo és az EGNOS milyen típusú programok, vagy hova tartoznak. Ezek közösségi programok, és a közösségi költségvetésből kerülnek ki a források. Néhány kisebb EU tulajdonában lévő épület, és azt hiszem a, az eszközök listáján szerepelnek nukleáris intézmények is, de ezeken túlmenően teljesen költségvetés, közösségi költségvetésből kerül ki minden ez elég új dolog, és nagyon nagy munka jelenleg, hogy mindent megfelelően regisztráljunk, és menedzseljünk, irányítsunk, de teljesen világos, az új műholdas navigációs programok az EU, a közösség tulajdonává válnak, és az EU a rendszer tulajdonosa. Elnök úr, azt hiszem, hogy közvetlenül vagy közvetve az összes kérdésre válaszoltam, és örömmel várom, hogy a közeljövőben tovább folytatjuk erről a programról az eszmecserét. Szeretném eh, átadni az előadónknak a szót, esetleg van valamilyen kiegészíteni valója. Köszönöm. A vita során számos nézetet, álláspontot hallhattunk. Ezeket természetesen további meggondolásokra ajánljuk, de szerintem most már semmit nem kell hozzáfűznöm, a legfontosabb érveket hallottuk, és ezeket figyelembe kell majd venni. Szeretném megköszönni a bizottságnak is, hogy fáradozott azon, hogy ezt a nehéz helyzetet megoldja. Köszönöm. Szeretném megköszönni én is. Akkor a négyes napi rendi pontot, azzal zárom le, hogy tovább folytatjuk a vitát. Az a benyomásom, hogy a Galileo annyira fontos téma, hogy nagyon sokan hozzászólnak. El kellene gondolkoznunk, hogy a konkrét pontokon túl még egyszer megtárgyaljuk. Tehát, hogyha van időnk a napirendünkön, akkor szerintem mindenképpen tárgyaljuk ezt meg. Főleg akkor, amikor még nincs olyan sok projekt. Elképzelhető, hogy egy órát beszélhetnénk róla. Tehát természetesen e mellett. A titkárságot megkérem majd, hogy nézze meg, hogy mit tehetünk. Akkor szeretném megköszönni. Ezennel a mai napirendünk végére értünk. Nagyon örvendetes tény ez Szeretném megköszönni mindenkinek a fegyelmezett vitát, és hogyha sikerül a koordinátorokat ide csalogatni, akkor a koordinátorok ülését előre hozhatjuk. Semmi kifogásom nem lenne ellene. Akkor egy 5 perces szünetet tartunk, és tisztázzuk a kérdést.